következőket szeretném mondani. Az ülésszak megnyitásával kapcsolatban. A déli szomszédainkra tekintünk jelenleg. Új szelek fújnak többek között Egyiptomban, és nagyon nagy csodálattal adózom az egyiptomi emberek előtt akik változásokat eszközöltek ki, és támogatjuk ezeket a változásokat. Nagyon sajnálatos, hogy emberek estek áldozatul, és felhívást intézünk, hogy a polgárok és a hatóságok működjenek együtt, a békés tüntetőket nem szabad üldözni, és nagyon hosszú ideje. Szükségállapot van Egyiptomban, ennek véget kell vetni, a szólásszabadságot biztosítani kell az embereknek, lehetőséget kell adni arra, hogy kifejezésre jutassák véleményüket. Nagyon fontos eh, pillanat ez az Európai Unió számára, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 1989-ben nagyon sok európai politikus aggódott a közép-kelet-európai változások miatt. Ne féljünk attól, hogy politikailag és gazdaságilag is fellépjünk, segítsük a szomszédainkat, akiknek demokratikus aspirációik vannak, tegyük lehetővé számukra, hogy méltó életet éljenek országukban, ne kényszerüljenek kivándorlásra, szolidárisak legyünk igaz közösségként. W związku z wydarzeniami u naszych południowych sąsiadów, ami a déli szomszédos országokban bekövetkezett eseményeket illeti, szeretném elmondani, hogy egyes EU tagállamok jelentős számú bevándorlót fogadnak be ebből a régióból az Európai Uniónak közösen és gyorsan kell segítséget nyújtani a nagy mennyiségben érkező menekültek befogadásához, ez közös feladatunk, közös felelősségünk. Február 12-én a gyermek katonaság elleni nemzetközi napot tartottuk meg az az ország 20 ország, az, a világ 20 országában két 300 ezer gyerek is részt vesz fegyveres konfliktusokban. A gyermekek kizsákmányolása fegyveres ö, konfliktusokban olyan dolog, amit mi parlamentként határozottan elutasítunk. Végül pedig döbbenetes híreket kaptunk Iránból. Különösen aggaszt bennünket, hogy ellenzékieket